és szólnék az elnök közleményei, a koordinátorok ajánlásairól. Ez az első napirendi pontunk. Egy saját kezdeményezésű jelentésről lesz szó a hatos protokot illetően. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amely módosítaná a hatos protokolt a 74-es B eh, cikk értelmében, az eljárási szabályzatban. A polgárok eh, jogai témában eh, DAF képviselő a jelentéstevő, és ő fogja folytatni ezt a munkát. Megint csak az irányelv módosításáról van szó az európai polgárok jogaival kapcsolatosan azon polgárok számára, akik harmadik országokban laknak. Aztán a többszintű irányítás témában az AFKO bizottság meghív néhány szakértőt egy ülésre. Vannak még problémák, amelyeket meg kell oldani. A franciaországi látogatás szeptember 18-án és 19-én, erről még lesz szó, az elnökön kívül két tag lesz az LPP-ből, e két tag a szocialistáktól, és lesznek tagok a többi frakcióból is. A francia képviselők szintén részt vehetnek kvótán kívül a különböző üléseken. Aztán van egy javaslat november 5-e, 6-ára vonatkozólag egy írországi látogatásra, továbbá a Strasburgi penális ülésen lesz egy találkozó, ezzel kapcsolatosan egy véleményt kértek, de nem szeretnénk semmiféle precedenst kialakítani a jövőre vonatkozólag. Itt egy egyedi eseményről lenne szó, plenáris ülésen. Ezek voltak a koordinátorok ajánlásai. Nem tudtuk befejezni a munkát időben, de ezek voltak összességében a jelen, az ajánlások. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekinthetjük ezeket. A következő napirendi pontunk a 13-as, a kommunikációs politika. Al, Gurmai alelnök asszonynak egy másik bizottságban kell jelenleg részt vennie, tehát nincs itt, de később vissza fog jönni, és akkor, hogyha visszajön, ő, ő fog felszólalni még a szavazás előtt, mert 10 óra vagy fél 11-kor fogunk szavazni, most nem is tudom pontosan, hogy mikor, de 10kor. mondják nekem, 10kor fogunk szavazni, és előtte még akkor kifejtheti Gurmai Zita képviselőasszony a véleményét. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy találkoztunk Reding asszonynal, alelnök asszonynal április 25-én, és elmondtuk neki, hogy nem vagyunk elégedettek a, a jelenlegi helyzettel, a, ö, hogyan kommunikáljuk Európát partnerségben témában. Reding asszonyal kapcsolatosan, tehát arról van szó, hogy majd Gurmai képviselőasszony elmondja a véleményét. Ő volt, vett részt ugyanis a találkozókon engem helyettesített. A parlament képviselői tehát elmondták, hogy nem elégedettek azzal amit elmondott Redding asszony a témát illetően a költségvetési sort tartalékaira vonatkozólag. Mindenki megkapta természetesen ezt a levelet, azonban van valami ö, újdonság, amelyet, tehát egy új levél, amelyet mindenki megkapott tegnap már, és a jelentéstevő asszony, Gurmai képviselő asszony most azt mondja, hogy ez a válasz, amelyet megkapott a bizottság részéről, ez egy megfelelőbb válasz, és már elégedett a válaszsal, és szavazásra fogjuk bocsátani e, itt most majd, hogy mi is lesz a további helyzet, ugyanis a levél második felében olyan javaslatok vannak, amelyekkel kapcsolatosan, tehát el kell mondani a véleményüket, ugyanis itt az Európai Polgárok évével kapcsolatosan a parlamentnek nagyon fontos javaslatai vannak, aztán ott vannak a 2014-es választások is, amely köl, kapcsolatos költségeket már a 2009-es költségvetés tartalmazta. Továbbá fontos megerősíteni az Európa EU portált, amely kimondottan a fiatalokat célozza meg. Aztán a következő napirendi pontunk, a 14-es napirendi pont, amelynek előadója Martin képviselő, itt az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésről van szó. Tehát jó lenne akkor ezzel kezdeni most, és ha kurmai képviselőasszony megérkezik, akkor őnek kiadjuk meg majd a szót. DAF képviselő kért szót. Nem tudom, hogy Gurmai asszony miért nincs most itt, hogyha jelentést kellene ismertetnie a szakbizottsággal, itt kellene lennie. De a levél tervezett ami uh, morog uh, a bizottságra, egyértelműen nem helyén való pozitív hangnemben újra kell fogalmazni. A Reading közlemény úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a parlament minden felvetésére reagál, és negativizmus lenne. Továbbra is morogni. Sí, grazie. Köszönöm szépen. Informálnám önöket e kérdéssel kapcsolatosan, tehát Gurmai képviselőasszony pontosan itt volt, és beszélgettünk erről a sürgős esetről, nevezetesen, hogy egy másik bizottságban kell felszólalnia. Ahogy említettem, még a szavazás előtt vissza fog jönni, ő fogja bemutatni ezt a levelet önöknek. Úgy tűnt tehát, hogy ezt az információt meg kellett adnom, remélem, hogy megértették, tehát, hogyha nem, akkor ismétlem. Gurmai képviselő asszony azt javasolja, hogy a második részt teljes mértékben vessük el. Ez az a rész, ahol a bizottság javaslatával való nem egyetértésünket fejezzük ki, hogy Gaff, Duff kollega is mondja, a konszenzus ki kell alakítani a levélel kapcsolatosan, de a, a kettes, az egyes, kettes, hármas bekezdésekről van szó, ahogy elmondtam, de minden esetre az alelnök asszony, Gurmai asszony jobban el fogja magyarázni önöknek, és most felfüggeszteném ezzel kapcsolatosan a vitát, ugyanis megérkezett közben David Martin képviselő úr, és a 14-es pontra térhetünk nevezetesen a, arról a javaslatról van szó az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekkel kapcsolatosan. 95 per 167-es irányelvről van szó. Mi elfogadtuk azt a csapatot, amely tárgyal a bizottsággal, és háromoldalú kép, tárgyalások folynak. Az első ilyen tárgyalás június 5-én volt. Most mm, eszmét cserélünk, megadom a szót Martin képviselőnek, aztán majd a többi képviselőnek, akik fel szeretnének szólalni. Köszönöm szépen, elnök úr! A plenárison történt szavazás óta volt egy politikai háromoldalú egyeztetés és egy technikai jellegű trialógus is, a hangulat jó volt az egyeztetéseken, a három intézmény közötti nézeteltérések számát sikerült csökkenteni. Megállapodtunk abban, hogy a jogi nyelvezet kevésbé jogi jellegű legyen, de azt hiszem, hogy most elérkeztünk az igazán problémás ügyekhez, és hogy őszinte legyek, nem biztos egyáltalán, hogy a folyamat végén sikerre tudjuk vinni az ügyet. Az egyik legfőbb követelésünk, mint ahogyan tudják, azt, hogy a parlament a vizsgálóbizottság elé idézzen tanúkat, közelebb jutottunk a tanácsal való megállapodáshoz, ami a nemzeti hatóságok tisztviselőinek beidézését illeti, de nem látszik még kirajzolódni sem egy megállapodás a bizottsággal, ami a bizottsági tisztviselők beidézését illeti. Emellett a bizottság ellenzi a nemzet, azt, hogy a nemzeti, nemzetállami és, a bizot, és az EU-s tisztviselőket külön módon kezeljük. Amikor európai tisztviselőkről van szó, akkor gyakorlatilag, hogyha a bizottsági tisztviselőkre gondolunk, ők ugyanannak a csapatnak a tagjai gyakorlatilag, ha úgy tetszik. És a tagállamoknak nem szabad megfélemlíteniük a tisztviselőket, akik EU-s szinten dolgoznak, amikor EU-s tisztviselők tanúként való beidézéséről van szó. Minden esetre az Európai Bizottság ellenzi a különbségtételt, ez lesz a legfőbb probléma összességében. A helyben történő vizsgálatok kapcsán megváltoztattuk a megfogalmazást, a terminológiát. Az Európai Bizottság ellenzi, hogy akár hajnali 5 órakor is bekopogtasson a parlament valamely bizottsági irodába, és ott helyben kikérdezze a tanúkat. De hát erről soha szó sem volt, csupán arról, hogy valóban helyben vizsgálódhasson a vizsgálati, a vizsgálóbizottság, együttműködve a nemzeti hatóságokkal is, de azt hiszem sikerül majd olyan megfogalmazást találni, amely minden intézmény számára elfogadható. A dokumentumokhoz való hozzáférés talán a harmadik legnagyobb kérdés, amelyet még tisztáznunk kell. Ez összefügg a dokumentumok bizalmassá nyilvánításával is. Kérdés, hogy a vizsgáló bizottság hozzáférhessen-e olyan dokumentumokhoz, amelyekhez normális esetben a képviselők nem férnének hozzá, hogyan kell kezelni a dokumentumokhoz, ha kap, dokumentumokat, ha kapunk hozzájuk hozzáférést, és más egyéb kérdések is kapcsolódnak ehhez. Nem egyszerű kérdésen sem, de azt hiszem, hogy tudunk megoldást találni erre a kérdésre a szankció kérdése, valamint hogy hogyan lehet azokat foganatosítani. Továbbra is nyitott kérdés a hamis tanúzás illető szankciók kapcsán el kell mondani, hogy mi nem vagyunk ugye egy bíróság. Az egyetlen szankció, amit mi alkalmazhatunk, az az, arra vonatkozhat, hogy az embereket kényszerítjük, hogy igazat mondjanak, amikor vizsgálóbizottság előtt kell vallaniuk. és azt hiszem, hogy a tanuk kérdése összességében a legfőbb kérdés, amelyen még foglalkoznunk kell. Szeretném elmondani ezt, is, hogy a Dán soros elnökség nagyban támogatott bennünket, nagyon aktív volt ebben a kérdésben, de még nem világos, hogy esetleg konszenzusra sikerül-e jutni a tanácson belül nem világos, hogy hol engednek, hol nem hajlandóak engedni, és attól tartok, hogy még nem fog lezárulni ez a folyamat, mielőtt véget érne a Dán soros elnökség. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát, ha jól értem, akkor, ha jól értem, Martin képviselő úr, akkor a, a tisztviselőkkel való kezelés kérdése, tehát a főbb probléma, valamint a tanúk való tanúk kezelése. Igen. DAF képviselő úr. Köszönöm Martinnak az, hogy milyen ügyesen kezelte ezt az egész dossziét. hogyha nem vagyunk képesek elérni mindazt, amit szeretnénk, és amely amire szükség van, hogy hiteles, független vizsgáló bizottságokat hozzunk létre, akkor tehát ezt még nem értük el, és mindenképpen nagyon világosaknak kell lennünk, hogy a, biz- hogy a tanács és a bizottság a parlament ö, végső ö, javaslatait vegye figyelembe. Van két észrevételem is azzal kapcsolatosan, hogy, hogy egy bizottság előtt megjelenjen valaki zárt ülésen ezzel kapcsolatosan. Ugye itt a bizottság tisztviselői, vagy a nemzeti kormányok tisztviselői nak a tehát ugyanolyan jogokat kell biztosítani, hogy egy vizsgáló bizottság előtt megjelenjenek, beszélhessenek. Hát ugyanolyan jogokkal kell rendelkezniük, mint másoknak, tehát harmadik feleknek, úgymond, és kérhetik azt, hogy zárt ülésen hallgassák meg őket, de nem lehet kötelezni azt, hogy eleget tegyen a bizottság ennek a kérdésnek. és a tanúk kérésének. A második észrevétel a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, azt hiszem, hogy a mediátornak nagyon nagy a hatásköre ezen a területen, nevezetesen, hogyha kéri az valaki, hogy a dokumentumokhoz hozzáférhessen. Azt hiszem, hogy arra van szükség, hogy a paritást biztosítsuk ezen a területen is. Köszönöm. Köszönöm. Bronz képviselő úr. Yes, uh, I'm... Igen. Martin úr uh, nyilván helyesen mondta, hogy az EU köztisztviselők a nem, és a nemzeti köztisztviselők nem ugyanolyan kategóriába tartoznak. A nemzeti köztisztviselők valóban jogi kötelezettségekkel tartoznak, az EU tisztviselőknek viszont csak az EU intézmények felé vannak kötelességeik. Szeretnék valamit pontosítani, pontosítatni azzal kapcsolatban, hogy mennyi módosítót nyújtanak be van egy módosító, mi szerint a nemzeti tisztviselőknek kellene menne feladatuk válaszolni a kérdésekre, illetve csak annyiban, amennyire saját nemzeti parlamentjeiknek válaszolniuk kell. Aztán a miniszterek semlegessége is fontos. Ugye vannak szakmai titkok, és az Egyesült Királyságban a, kormány meg is tilthatja, hogy egy köztisztviselő vizsgálóbizottság előtt megjelenjen. Nem tudom, hogy ez az utolsó eset az Európai Parlament vonatkozásában fennállhat-e. Ole Tarkovsky, prego. Tarkovsky képviselő kap I just wanted to say... Én csak annyit szeretnék mondani, először is köszönöm David Martinnak a munkáját. Mint tudják, árnyék előadó között, koordinátorok között abban állapodtunk meg, hogy észszerűen fogunk eljárni, józanul és kompromisszumra törekszünk. Nyilvánvalóan nem szabad engednünk a nyomásgyakorlásnak, ki kell tartani az elveink mellett, meg vagyunk győződve róla, hogy kiegyensúlyozott megoldást találhatunk a problémára de nyilvánvaló, hogy nem hajolhatunk meg annak a hatására, ami az elmúlt napokban történt, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, ahogy Andrew is mondta, a vizsgáló bizottságoknak hitelesnek kell lenniük, mert nincs értelmük. A dokumentumok ugye sarkalatos, a nyelv, a az emberek jogállása, akiket meghallgatna a vizsgálóbizottság, alapvető fontosságú kiegyensúlyozott megoldásra van szükség ahhoz, hogy az EU tisztviselőket és a nemzeti tagállami köztisztviselőket azonos alapon, azonos elbánásban, menesmódban részesítsük. A jövő szempontjából ez elengedhetetlen. Köszönöm szépen a munkáját, és készen állunk a kompromisszumra, viszont ők is kell tartani az elveink mellett. Köszönöm. Onorevole eh, mm, következő felszólaló Hefner kollega. Ja, wie die Kollegen. Ahogyan a kollégák már elmondták, egy nagyon jó tervezetet kaptam. Köszönjük szépen David Márton munkáját. Úgy gondolom továbbá, hogy jó jól szerepeltünk a tárgyalások alkalmával is, ha bár azt hiszem, elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol a stratégiánkat meg kell határoznunk egymás között, mielőtt tovább lépnénk, és ez az eszmecsere is ezt a célt szolgálja. Látom, úgy látom a dolgot, ahogyan Andrew Duff, Tászkowski képviselő, valamint Martin képviselő. Azt hiszem, nem szabad túlzottan engednünk, ezzel tartozunk a polgárainknak. Fontos, hogy a vizsgálóbizottságaink hatékonyan tudjanak működni, hiszen, hogyha nem érjük el az alapvető jogok megszerzését, ami a tanok meghallgatását, illet, illetve dokumentumokhoz való hozzáférést, akkor nem tudunk utána járni a dolgoknak, nem tudjuk a feladatunkat ellátni, nem tudjuk feltárni a szabálytalanságokat, és így nem tudunk eleget tenni annak, amit a polgárok elvárnak tőlünk. Úgy gondolom fontosabb, hogy jó eredményt érjünk el, mint hogy gyorsan jussunk eredményre. És azt hiszem két olyan ponton, ahol a tanács nem szeretne engedni, talán egy belső megbeszélés, eszmecsere alkalmával megfontolhatnánk, hogy milyen megoldások az elfogadhatók számunkra, és elgondolkodhatnánk azon is, hogy a nemzetállamokban is kik a szövetségeseink. Hogyha megnézzük a vitákat a nemzetállamokban, az egyes tagállamokban a vizsgálóbizottságok tagállamokkal kapcsolatosan, akkor azt hiszem, hogy a tagállamok támogatják az EU-s szintű erős vizsgálóbizottságok felállítását, tehát szövetségeseink ebben. Összességében tehát jó úton haladunk, de nem szabad, hogy engedjünk a nyomásgyakorlásnak. Fontos, hogy tovább kitartsunk álláspontunk mellett, és fontos, hogy jó eredményt érjünk el a nyomásgyakorlás ellenére is, nem pedig gyors eredményt. Nincs más felszólalási kérelem. Akkor visszaadom a szót Martin kollégának, de én is szeretnék egy kérdést feltenni. Lehet, hogy ez azért van, mert nem emlékszem jól a jelentésének tartalmára. Ugye ön azt mondta, hogy az egyik kérdés, ugye a szankciók kérdése, a tanúk esetében, tehát a büntető szankciókon kívül milyen típusú szankciókat képzelhetünk el, amelyel a tanács is egyetértene? Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az összes kollégának. Mielőtt reagálnék, itt vannak a feljegyzéseim egy dologról megfeledkeztem, nem olyan nagy ügy, de nézeteltérés van benne a többi intézménnyel. Hogyha bírósági eljárás indul, miközben a vizsgálóbizottság működik, erről is beszélnünk kell. A parlament tárgyaló delegációja úgy gondolja, hogy ha az Európai Bíróságra kerül az ügy, akkor felfüggesztésre fel kell függeszteni a vizsgálóbizottság munkáját, nyilván, hogyha a legfelsőbb bíróságra valamelyik tagállamban, akkor szintén, de hogyha egy helyi bíróság elé, akkor szükséges az Európai Parlament vizsgálóbizottságának munkáját felfüggeszteni. Megpróbáljuk ezt úgy definiálni, hogy egy olyan formulát találjunk, ami megfelelően tudja ezt szabályozni, kisebb bíróságok esetében ne kelljen felfüggeszteni a munkát. Én nem teljesen értek egyet azzal a véleménnyel, hogy bármilyen bírósági eljárás indul, akkor fel kellene függeszteni a munkát. Ö, hogyha a vizsgálóbizottság már működik, akkor úgy gondolom, hogy a vizsgálóbizottság vizsgálja meg, hogy milyen bíróság eljárás indult, és úgy döntsünk. Andrew Duff egy fontos dolgot említett a kapcsolatban, hogy ö, zárt ajtók mögött lehet -e meghallgatni valakit, vagy nem. Hogyha a vizsgálóbizottság indokoltnak tartja, hogy zártartók mögött hallgassanak meg valakit, akkor zártartók mögött lehessen meghallgatni egyébként viszont nyilvánosan. Bronz úr fontos dolgot, sarkatos kérdést vetett fel, hogyha megnézzük a 14-es pontot, illetve a 16-os és 17-es cikkeket, azok választ adnak az ön kérdésére. A bizottság vagy más intézmény esetében megnevezzük, hogy kit hallgattunk meg, de 17.3-asnál az szerepel, hogy egy tagállamot felkérhetünk arra, hogy valamelyik tisztviselőjük vegyen részt az eljárásban, tehát itt nem név szerint egy személyről van szó. a tagállam nevében és a tagállam utasításai szerint szólna, vagy nyilatkozna meg ez a személy. Mi nem pontosan ezt akarjuk a bizottságtól. Mi úgy gondoljuk, hogy megfelelően érintett személy nem az intézményét képviseli, hanem a saját véleményét mondja el. És így lehetne érdemben vizsgálatot végezni. Hapszkowski úrnak teljesen igaza van, egyértelműen leszögeztem, hogy nincs semmilyen határvonal, vagy piros vonal, egyedi cikkek, bekezdésekhez nem ragaszkodunk, viszont a parlament jogaihoz, jogköreihez, jogosítványaihoz igenis ragaszkodunk. Az új szabályok elég egyértelműek azzal kapcsolatban, hogy milyen jogköreink vannak, és a dokumentumokhoz való hozzáférés fontos prioritás, fontos része ennek Hefner úr megjegyzésével kapcsolatban egyetértek önnel. A, a ideális esetben a Dán elnökség alatt le kellene zárni, de abban nem vagyok benne, hogy nem kielégítő módon elsietve zárjuk el a ciprusi elnökséggel kapcsolatba léptem nem hiszem, hogy lenne értelme határidőt szabni. Persze nagyon jó lenne a jövő heti Strasburgi háromoldalú párbeszéden napirenden tartjuk, de nem valószínű, hogy sikeres lesz ez az erőfeszítés. Nagyon sok aspektusnál olyan formulát, olyan megfogalmazást választottunk, ami a nemzeti jogra utal, ez ugye problémás lehet, mert a nemzeti jog változik, de azt mondjuk, hogy ugyanolyan szankció érvényesül akkor, hogyha hamisan tanúzik valaki az Európai Parlament előtt, mint hogyha nemzeti bíróság előtt teszi ezt. Tehát nem arról van szó, hogy 500 euróra megbüntetünk valakit, aki hamisan tanúzott, hanem a, a megfelelő rendes bírósági, nemzeti bírósági eljárás vonatkozik akkor rá. Tehát akkor végül is, ami a hamis tanúzást illeti, a tagállamoknak el kell kötelezniük magukat, hogy jelentik a parlamentnek, abban az esetben, hogyha egy ilyen hamis tanzásra kerülne sor. És az uniós szankciók ezek szerint különböznek a nemzeti szankcióktól. Tehát ugye akkor ezeket kell alkalmazni, ugye, ha ne, jól értettem, igen, akkor hogyha nincs más felszólási kérem, de igen. This is, this does, as you've clearly... Ahogy ön is jól jelezte, ez némi idegességet azért okoz, amikor a bizottságnál, a tanácsnál tárgyalnak az emberek. Prima facie bűncselekmény történt szerintünk, akkor is csak feljelentjük az illetőt a nemzeti hatóságoknak, jelentjük, hogy mi történt. Tehát mi igazából eljárás sem kezdeményezünk, minden egyes tagállamban megvan erre a megfelelő eljárás, a megfelelő hatóságokkal nekik kell megítélni, hogy vélelmezhető, hogy bűncselekmény történt, és a megfelelő rendes bírósági eljárást akkor tudják alkalmazni. Köszönöm szépen, akkor lezárhatjuk ezt a eszmecserét. Időközben megérkezett Gurmai alelnök asszony, és informálom őt arról, hogy már bevezettem informálom önt arról, hogy már bevezettem röviden a helyzetet, a levélel kapcsolatos módosításokat, a javaslatokat, de talán mivel van egy kis időnk a szavazás előtt, talán ön bemutatna a helyzetet, illusztrálna a helyzetet. Thank you very much, uh, dear President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én voltam az árnyék jelentés tevő a közlekedési szakbizottságban az egyik témának. Ez egy nagyon fontos kérdés, emberéletek megmentéséről van szó, ezért is el kellett mennem. Reding asszonynak előkészítettük már a levéltervezetet, néhány pozitív változás történt azóta. Hosszas vitatkozás után az Európai Bizottság előkészített egy közleményt, és ez azt mutatta, hogy sikerre vittük végül is a harcot. Kaptam egy másolatot arról a levélről, amelyet Vivian Redding elküldött Doris Packnak, tájékoztatva őt erről a közleményről. A Kulturális Szakbizottság volt az, amely többet foglalkozott ezzel az ügyjel. Ez az ok annak, hogy ahogyan az elnök úr is elmondta, szeretném megtartani ezt a levelet azokkal a változtatásokkal azonban, amelyekről ő már szólt. a szakbizottságunk tudomásul veszi a kommunikációval foglalkozó dokumentum mögött rejlő jó szándékot. Röviden elmagyaráznám, hogy mi történt. Két héttel ezelőtt az elnök úr nevében részt vettem a tájékoztatással foglalkozó intézményközi csoport ülésén a szakbizottságunk részéről három dolgot vetettem fel, három aggályát vetettem fel a parlamentnek és a szakbizottságunknak. A nem Európa költségei, az európai polgárok éve és a 2014-es választások. Különösen hangsúlyoztam, hogy szükség van egy konkrét, megerősített intézményközi együttműködésre, világos, világosan körülhatárolt szerepkörrel a parlament számára. Az egyik döntés, amelyet meg kell hoznunk, az, hogy a 16.0.0.02 költségvetési tételt meghagyjuk elváltozatlanul, amely a kommunikációhoz kapcsolódik. Az Európai Parlament kommunikációs főigazgatóságával konzultálva úgy döntöttünk, hogy megfogalmazzuk ezt a levelet Reding asszonynak, amelyben azt mondjuk, hogyha hogy mi készen állunk arra, hogy a tartalék összeg megmaradjon, de bizonyos előfeltételek mellett. Én azt gondolom, hogy ezek az előfeltételek azért fontosak, mert hogyha sikeresek akarunk lenni az európai választások során, sokkal fontosabb, hogy ez jól működjön. Tehát európai polgárok éve, európai választások és az európai fiatalok, mint célcsoport. Ezek a legfontosabbak, és úgy gondolom, fontos foglalkoznunk a fiatalok munkanélküliségével, amelynek aránya nagyon magas, 22,4%-uk a fiataloknak munkanélküli Európában. Az Európai Bizottság előterjesztett ezt a nagyon érdekes dokumentumot kommunikálni Európáról, Európával, Európáért. Tegnap mutatta be a bizottság ezt a dokumentumot, amely felkarolta sok meglátásunkat, így tehát látjuk, hogy a biztosnak jelezni kívánta a jó szándékát a parlament felé. Nagyon fontos látni, hogy ők hajlandóak engedni felénk, de E, e, így még mindig nem az a fajta kommunikáció valósul meg, amelyet mi látni szeretnénk, de eddig ez az legátfogóbb kommunikációs stratégiai dokumentum, amelyet megkaptunk eddig, ezért azt gondolom, ez a levél jelzi a jó szándékot a részükről, hogyha azt a választ kapjuk, hogy hajlandóak foglalkozni ezzel a három számunkra fontos dologgal, és még egyszer elnézést, hogy nem tudtam itt lenni a vita legelején. Ci sono alcuni... Vannak kollégák, akik fel szeretnének szólalni a kiegészítés után? Duff kollega. Köszönöm szépen, hogy eljött. A levéltervezettel kapcsolatban ön azt javasolja, hogy a második bekezdést töröljük? Jól értem? És és hogy a harmadik bekezdést ott hagyjuk abba, ahol a 160304-es budget line szerepel? Azután? Jól értem? Azt javaslom, hogy ahogy mondja a második bekezdést töröljük, hiszen szerencsére, szerencsésen tegnap megkaptuk a kommunikációt a bizottságtól, és ebben bizonyos jó szándékot érzékelek, viszont szeretném a három pontot megtartani, mert úgy gondolom, hogy ezek mindenkinek az érdekét szolgálják és ennek alapján Reding asszony komolyan is fogja majd venni, gondolom, az ügyet, mert a három oldalú párbeszédben nem volt annyira meggyőző az, amit ő mondott. Lokegárd úr a Kulturális Szakbizottságtól kommunikációval foglalkozik vele, és megbeszéltem. Lokegárd úr javaslata az, hogy közös nyilatkozatot tegyen a parlament, a bizottság és a tanács is, ahogy 2008-ban tettük. A kult szakbizottság készíthet erről egy jelentést, már is aztán majd az AFKO is, de mindenképpen jó lenne, hogyha ezek a kötelezettségvállalások szerepelnének a levélben, ezért bölcs lenne, hogyha három pont benne lenne, és nagyon bízom benne, hogy támogatnak majd ebben. Köszönöm. Oski, grazie. Ákoszki úr, köszönöm. Én egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy küldjünk levelet, és támogatom az ön irányvonalát, de szeretném elolvasni azért ezt a kommunikációs stratégiát, és holnap visszatérhetnénk erre a kérdésre, hogy a prioritásokat ellenőrizhessük, hogy valóban helyesek-e, hogy kérnék még egy nap türelmet azzal, hogy egyetértek. As uh, uh, we have time for one day. Először is úgy gondolom, hogy van még egy napunk erre. Mindenkit, uh, a szakbizottság minden tagját arra kérek, hogyha van észrevételük, az elnök úrhoz is fordulok, segítsenek abban, hogy tényleg professzionálisan megfogalmazzuk a levelet, és hogyha jó tanácsal szolgálnak, akkor lehet, hogy még jobb lesz az, mint amit mi előkészítettünk. Úgy tűnik, hogy nincs más. Úgy tűnik, hogy nincs más felszólalási kérelem, akkor lezárjuk ezt a vitát, ezt az eszmecserét, és átérünk a szavazásra. ha bár még nincs 10 óra, talán várjunk néhány percet, hogy de most Tarkovsky kollega még. Uh, Hogyha egyetértenek a kollégák, egy öt perces szünetet uh, szeretnék kérni, várjunk meg uh, mindenkit, hiszen tíz órára értesítettük a kollégákat, és ugye még van öt percünk, addig még egy gyors kávét esetleg mindenki magához vehet. Igen, én is így gondoltam, és szeretném azt is mondani, hogy vannak a szavazással kapcsolatosan is módosítások. Pontosan Tarkovsky kollega úr kérte, hogy az ő jelentéséről a szavazást halasszuk el, tehát a 15-ös napi rendi pontról nem fogunk szavazni, Régner képviselőasszony szavaz, jelentéséről szavazunk, tehát a 17-es, 16-os napi rendi pont, és Messerschmidt kollega ö, nem tud részt venni a szavazáson, mert Kopenhágában dolgozik, ő az Európai Uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló jelentés kérte, hogy halasszuk el a szavazást, és a júliusi júliusban szavazunk. Tehát Régner asszony jelentéséről fogunk szavazni mindössze, valamint arról a, leverről, a levélről, amelyet a 156-os cikk értelmében küldtünk el. Elnök úr, ami a Messerschmitt jelentésről való szavazás elhalasztását illeti. Nem szeretném, hogy ez a halasztás egy halasztás legyen magáról az egész témáról. Tehát, hogy ez kihasson a fő, tehát az illetékes bizottságban való szavazásra. Ugye ez a szavazás hát ez nagyon is lecsökkent, így most már, hogy ilyen kevés jelentésről szavazunk, hogyha már ezt is kivesszük. A Júri bizottság fogja szeptemberben megszavazni ami ezt a jelentést, amelyhez mi a véleményünket készítettük. Tarkovsky, a Tarkovsky jelentésről, akkor most mikor is lesz a szavazás? Hát nem vagyunk sietségben, és hogyha a jelentéstevő azt kéri, hogy halasszuk el, akkor természetesen ezzel egyetértünk. Hát nincs semmiféle sürgősség, sietség. DAF képviselő, azt hiszem, hogy udvariatlanság a jelentéstevő részéről, hogy nincs itt, és ott, ott van, és Kopenhágában van. Itt ott a repülők sztrájkolnak, vagy, vagy mi a helyzet? leggo il... Akkor felolvasom azt az üzenetet, amelyet Messerschmidt kollega küldött, elektronikus tehát e-mailben küldte, és azt mondja, hogy olyan váratlan körülmények adottak, amelyek miatt Kopenhágában kell maradnom, és július június 19-én nem tudok ott lenni az ülésen Brüsszelben, és kérem, hogy halasszák el a jelentés megszavazását. Nem tudom, hogy mik ezek a váratlan körülmények, erről nem ír részletesen, de azt hiszem, hogy nem fog a, a világ összedőlni, hogyha ezt a jelentést, erről a szavazást elhalasztjuk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez így rendben lenne akkor még várjunk néhány percet, és, és elkezdődik a, a szavazás. Sono ancora 9.58. 9 e óra 58 perc van, még 2 percünk van. Credo che possiamo cominciare. Azt hiszem, hogy elkezdhetjük a szavazást. Van néhány kompromisszumos módosító. DAF képviselő részéről jó lenne tehát, mivel ma osztották ki csak ezt a dokumentumot. Kérem, hogy DAF képviselő illusztrálja a dokumentumot. Igen, köszönöm szépen. Úgy gondoltam, hogy lesz rá mód, hogy kompromisszumokat fogalmazzunk meg, amelyek a jó és összeegyeztethető gondolatokat összegzik, különösen amelyeket Paolo Rangel és jó magam hoztunk össze. Az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os, 12-es és 13-as módosítókról van szó. Tegnap este el is küldtem ezeket túl késő volt már ahhoz, hogy az előadóval vagy bárki mással egyeztessünk, de úgy gondolom, hogy nagyon eh, hálás lennék, hogyha a szakbizottság eh, lehetővé tenné, hogy szavazzunk róluk. Hogyha nincs észrevétel, azt hiszem, akkor, vagy van? Van. Regner képviselőasszony. Um, ich möchte mich bei Herrn Duff Szeretném megköszönni Duff úrnak, hogy megkísérelte megfogalmazni a kompromisszumos módosítókat. Nagyon sajnálom, hogy az az időkeret, amelyet most be kell tartanunk, nem tette lehetővé, hogy ezzel kapcsolatosan egyeztessünk még egyszer. A frakcióm részéről azonban szeretném elmondani, hogy az egyik kompromisszumos módosítót támogatnunk kellene, ez a kettes kompromisszumos módosító. A tartalom miatt azonban a két másik kompromisszumos módosítót nem javasolom támogatni. Szeretném azonban mindenképpen megköszönni képviselőtársamnak, hogy megpróbálta a rövid idő alatt megfogalmazni ezeket a kompromisszum megoldásokat, illetve módosítókat. di parlare? Kíván valaki szólni? Presidente. I, want only to, to stress that uh... Hangsúlyozni szeretném, hogy azt gondolom, illetve leszögezném, hogy nagyon megfelelőnek tartom, jónak tartom ezeket a kompromisszumos módosítókat, és mindegyik nagyon jól tükrözi a különböző hozzájárulók álláspontját. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nagy javára válna a szövegnek, hogyha az összes kompromisszumos módosítót elfogadnánk, és köszönöm szépen DAF kollégának, hiszen eh, nagyon szépen eh, finom hangolta a munkánkat. Akkor átérhetünk úgy tűnik a szavazásra, és akkor a vélemény tervezetről szavazunk, tehát a 18. jelentéssel kapcsolatosan. A kompromisszumos e, javaslatról szavazunk, az A, amely lefedi az egyes és a kettest. Kiszavaz mellette, e, nem tudom, hogy jól értettem-e, de most akkor úgy tűnik, hogy a jelentéstevő elfogadta a kompromisszumokat, de a többiek nem. Tehát itt a módosítókról szavazunk, nem? Nem kompro- a kompromisszumokról, ugyanis itt a határidő után került sor ezeknek a kompromisszumoknak a kialakítására. Sì, allora... Eh, Nos, igen, akkor tisztázzuk. Én is meg szeretném érteni, mondja az elnök. Tehát itt vannak kompromisszumos javaslatok, amelyeket Dav kollega ö, dolgozott ki, tehát kettőről van szó, nem, háromról van szó. Tehát szeretném tudni Régner asszonytól, Tehát akkor így van, Régner asszony. Tehát ön, ön e, kifejtette a véleményét, tehát a két kompromisszumot ki akar venni a ö, javaslatból, vagy elfogadja, és akkor csak a módosítókra szavazunk. Szeretném akkor pontosan hallani a javaslatot, Duff kollega. Elnök úr, Szerintem Regner asszony ellenvetése az egyes és a hármas kompromisszummal szemben azt jelenti, hogy ezekről nem lehet szavazni. Úgyhogy úgy, azt tehetjük csak, hogy a kettes kompromisszumról szavazunk a kettes bekezdésnél. Ja. Siamo d'accordo. Akkor egyetértünk. Tehát, ha így van, akkor tisztáztuk. Tehát akkor a második módosító kompromisszumról szavazunk, nem még Rangel képviselő. Hát ez világos. Tehát csak a kettes számú kompromisszumra szavazhatunk. Én úgy gondolom, hogy ez sajnálatos, ez kár, mert nem értem, hogy miért gondolják azt, hogy az egyes módosító inkompatibilis. És akkor a kettesre szavazunk. Különböző témákról van itt szó. Hogyha egy kompromisszumról szavazunk, akkor végül is egy kérdést megoldottunk, ez azt jelenti. Ugye itt ilyen az egyes és a kettes módosító között, akkor prioritás élvez az egyik vagy a másik? Mir geht es darum, hier herauszustellen. Számomra az a fontos, hogy hangsúlyozzak, hogy vannak iránymutatások, tehát van egy irányvonal, amelyet az amsterdami, amsterdami szerződés tartalmaz, de a Lisszaboni nem. Éppen ezért úgy ítéltem meg, hogy úgy kell eljárnunk, ahogy itt javasolja a szöveg. Hogyha a dolgok így állnak, akkor csak a kettes módosítót bocsáthatom szavazásra, a többit nem. Tehát akkor szavazásra bocsátom az egy, egyes DAF módosítót, szavaz mellette. Tredici. Tredici. Tredici. 13-an szavaztak mellette ellene. elfogadtuk. Most pedig szavazásra bocsátjuk. Nem, tehát ha ezt elfogadtuk ugye rendben, akkor a kettes viszont okafogyottá válik. Ah, prego, Tarkovsky. Tarkovsky képviselő. Tehát, hogyha a kettes, meg kell nézni most, hogy a kettes oka fogyottá válik, vagy nem. A titkárság azt mondja, hogy igen. Most azt mondják, hogy nem. Az eredeti javaslatot kell követnünk, Taszkowski képviselő. Azt hiszem, hogy megegyeztünk, hogy nem válik a okafogyottá, sőt, sőt, én már szavaztam is rá, én előbb voltam a szavazásban elnök. Jó, mondja az elnök, akkor a kettes módosító, Rangel módosítóra szavazunk, ki szavaz mellette? Ki szavaz ellene? Elfogadtuk és áttérhetünk a hármas módosítóra, Rangel képviselő részéről mellette, kiszavaz ellene. Elfogadtuk. Most van a kettes kompromisszum, amely lefedi a kettes bekezdéssel kapcsolatos módosítókat, nem, kivéve a hetest, a hatos, négyest és az ötöst, ugye? Kiszavaz a és javaslat mellett, módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk nagy többséggel, tehát akkor a hatos, 4-5-re nem szavazunk, hetesre kiszavaz mellette, 10, 11. Chi è contrario? Elena. Tizenegy mellette, 9. ellene, tehát elfogadtuk. Áttérhettünk a 8-as módosítóra, DAF mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es módosító Rangel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes Rangel mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenhármas, Rangel mellett Contrari. Ellene 11-en mellette, 9-en ellen elfogadtuk. Dódis. 12-es. noi abbiamo votato le... Megszavaztuk a 13-ast. Tehát akkor egy kontrollt szeretne egy ellenőrzést, jó? Tehát a 13-asra szavazunk, mellette kiszavaz. Tehát újra szavazunk, ele- leellenőrizzük a 13-ast, a Ranjan mellette. Tizenegy ellene, Tehát 11-10, nem 11-9, hanem 11-10. Ah, ci sarebbe un voto in più dei socialisti. Tehát a szocialistáknál volt egy szavazattal több, tehát van, aki nem szavazhat, de jelenleg nem változtat az eredményen. Tehát akkor a 12-es okafogyottá válik. 14-es is? Kérdezi az elnök. E Tehát a 14-es is okafogyottá válik, és a 11-esre szavazunk a tein módosítóra, kiszavaz mellette. Ellene. Tizen. Tehát itt fordítva van. Elfogadtuk. Következik a 15-ös módosító Rangel mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következik a 17-es Régner mellette Buona compagine. 6, 7, 8, 9. Chi è contro? Ellene. Elutasítottuk. 16-os DAF módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as Rangel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es Daftein mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as Rangel mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es, igen, DAF mellett ellen elfogadtuk, és a 22-es kiesik, okafogyottá vált. Most a végső szavazás következik, ki szavaz mellettem. 20 mellette, ellene, senki, tartózkodás, egy. Tehát elfogadtuk, és gratulálunk Régner képviselő Tehát még szavazni kell arra véleményre, hogy a 156-os cikk értelmezésével kapcsolatosan az elektronikus aláírások témájában és arról döntöttünk, hogy a 156-os cikket nem kell módosítani, elég a vélemény ezzel kapcsolatosan. Tehát elektronikusan is alá lehet írni a adott dokumentumokat. Emellett döntöttünk. Tehát akkor megkapta mindenki ezt a levelet, amelyről tegnap már beszéltünk, kiszavaz mellette. Ellene tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk, és ezzel le is zártuk, lezárjuk a szavazást. Most jön a Következő napi rendi pont. Akkor átérhetünk a 19-es napi rendi pontra. azt kértük, hogy egy tanulmány szülessen, egy, eh, érte, eh, egy értékelés, tudományos értékelés az e-demokráciáról, annak érdekében, hogy az Európai Uniós polgárok jobban részt vegyenek a különböző területeken. Itt van dr. Bernard Becker, aki a tanulmányról fog beszámolni a Kutatás és Innovációs Intézettől jön, Karlsruhe-ban dolgozik, és kérem Becker doktortól, hogy vezesse be ezt a tanulmányt. Köszönöm. Okay. Okay, can, can you hear me? Is the microphone on? Hallanak engem? Működik a mikrofon? Igen? Rendben. Kedves európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ma felszólalhatok önök előtt, köszönöm a meghívást. Az elkövetkezendő 15 percben egy áttekintést szeretnék nyújtani az e-demokráciáról. Ez tulajdonképpen lehetetlen feladat, ugyanis egy nagyon tág tárgykörről, nagyon dinamikus területről van szó. Sok az új fejlemény. Mi egy tanulmányt készítettünk erről a témáról, megpróbáltuk elemezni a jelenlegi fejleményeket, és egy igen vaskos dokumentumot hoztunk létre, amelyet letölthetnek a STOA weboldaláról. Ma természetesen csak a legfőbb eredményeket fogom ismertetni, a legfőbb elemzéseket és az eldemokrácia legfőbb következményeiről fogok beszélni, hiszen korlátozott az idő. Három részre tagolódik a prezentációm. Először is röviden egy kis háttérismeretet szeretnék közvetíteni a tanulmányjal kapcsolatosan utána a legfőbb eredményekről beszélek, ami az elszavazást illeti, majd az elközvéleményről, elnyilvánosságról és elrészvételről fogok beszélni. A sorrend egy kicsit más, ha megnézzük a sorrendet, de nem egy negatív kitekintéssel akartam zárni a prezentációt, azért egy kicsit fel borult a sorrend, megváltoztattam azt, hiszen az elszavazás, az elektronikus szavazás valószínűleg a legfőbb témája a tanulmányunknak, és ami az elektronikus közvélemény létrehozását és az elektronikus részvételt illeti, talán egy kicsit pozitívabb a kitekintés. Ami a hátteret, a kontextust illeti, azt a részére készítettük a tanulmányt. Az ételk konzorcium készítette ezt a tanulmányt. Három intézmény vett részt. Egyrészt a Karlsruhe Frauenhofer intézet, eh, ahonnan én is érkeztem, az ITES, a Karlsruhe Technológiai Intézet eh, részét képezi, és itt van az ITA, amely egy bécsi intézet. A tanulmány legfőbb célja az volt, hogy egy realisztikus áttekintést nyújtson az eldemokrácia lehetőségeiről Európában. A realisztikus szeretném itt hangsúlyozni, hiszen az eldemokráciához nagyon nagy elvárások fűződnek. Hogy szemléltessem, miről is szól az egész, három példát emeltem ki. A három témakörrel kapcsolatosan az első, az e közvéleményre vonatkozik, a közvélemény kialakításával kapcsolatos, annak formálásával az internet révén. A Friends of the Earth civil szervezet web platformja a szemléltetett példa. Ezen a weboldalon keresztül eszmecserét folytattak, tiltakozásokat szerveztek, és így tovább. A második példa az elektronikus részvételre vonatkozik, az e-részvételre. A Példa egy weboldal, amelyet esetleg önök is ismerhetnek. Ezen a weboldalon követhető az európai parlamenti képviselők tevékenysége és az, hogy hogyan szavaznak. Egy másik példa lehet az európai polgári kezdeményezés is, ahol a polgári kezdeményezésekhez interneten keresztül aláírásokat gyűjthetnek, és így részt vehetnek a politika, illetve a döntéshozatali folyamatban. A harmadik az elszavazás példája, az e- észtországi szavazások példáját hoztam fel. Nagyon könnyű volt példát találni erre, illetve nem volt könnyű, elnézést, példát találni erre, hiszen jelen pillanatban Észtország az egyetlen olyan tagállam, ahol mind nemzeti, mind EU-s szinten szavazhatnak a polgárok a választások alkalmával az interneten keresztül. Vannak más példák is, de ott nem tagállami, nemzetállami szintű ez a lehetőség, hanem alacsonyabb önkormányzati szinten például lehet elektronikusan szavazni. Egyenlőre Észtország az egyetlen olyan ország, ahol nemzetállami szinten lehetséges e elektronikus úton szavazni, ahol különböző elektronikus számítástechnikai megoldások révén megoldott ez a folyamat. Melyek voltak a legfőbb kutatási kérdéseink a tanulmányban? Ami az E nyilvánosságot illeti, a kérdés az volt, hogy az internet hogyan tud hozzájárulni egy igazi európai közvélemény kialakulásához. Ennek a kontextusa a következő. Egyelőre úgy tűnik, hogy nincs egy igazi európai nyilvánosság, európai közvélemény. Ez igaz az összes tagállamra. Az e-részvétel, elektronikus részvétel kapcsán a fő kérdés az volt, hogy az ilyen jellegű projektek hogyan tudnak hozzájárulni az inkluzívabb európai döntéshozatalhoz, és hogyan lehet az internetet eszközként használni arra, hogy több európai vegyen részt az európai döntéshozatalban, a politikák kialakításában. Egyelőre azt látjuk, hogy európai szinten a részvétel nem igazán biztosított, ez a kontextusa ennek, és elszavazás, hogyan lehet realisztikus módon növelni az elszavazás lehetőségeit, és mit kell tenni európai szinten ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen. Összességében tehát a kutatási kérdéseinket ahhoz a fő tárgykörhöz igazítottuk, hogy az internet mit tehet a köznyilvánosság, a szavazásokon való részvétel növelése szempontjából, és a polgárok hozzáférése szempontjából, részvétele szempontjából. 2009. októberében indítottuk a kutatásunkat, szeptemberben, tavaly szeptemberben zárult le a munka. Egy tanulmányt készítettünk, ennek eredményeképpen ez az a vaskos dokumentum, és voltak különböző munkacsoporti ülések, és elkészült a végső zárójelentés és Ami a módszereket illeti, kutatásokat végeztünk, voltak munkacsoporti ülések, szakértőkkel is tárgyaltunk, és az európai parlamenti képviselőkkel is, ami az eldemokráciát illeti. A workshopokat illetően igen, jeles meghívottakat sikerült toboroznunk. Tavaly márciusban volt egy workshop az elszavazással kapcsolatosan, valamint az elektronikus részvétel növelés. Az Európai Parlament részéről kb. 30-an vettek részt, és tavaly májusban volt az elrészvétele kapcsolatos workshop, illetve munkacsoporti ülés, ahol nagyon érdekes vita alakult ki, és nagyon érdekes szakértőket sikerült meghívnunk erre az eseményre. Nézzük az eredményeket. Először is, ahogyan elmondtam, az e-szavazással kapcsolatos főbb eredményeket szeretném ismertetni. Nos, az interneten keresztül történő e-szavazással foglalkoztunk, nem pedig a szavazóhelyiségekben elektronikus úton történő szavazással. Tehát egy weboldalon keresztül történő szavazásról van itt szó. Miért érdekes ez a kérdés? Mint ahogyan már elmondtam, igen nagyok az elvárások. Sokan úgy gondolják, hogy a szavazásokon való részvételi arány növelhető az elszavazás révén. Továbbá az elszavazás lehet a természetes folyamánya annak, hogy a mindennapi életben is egyre többet hasznosítjuk az internetet. Tehát adott esetben egyetlen egy kattintásra lehet csak szükség, nézzük a YouTube videókat, egyéb honlapokat nézegettünk, és közben leadjuk a szavazatunkat egyetlen kattintással. Az e-szavazás témaköre egyébként nagyon vitatott, vannak sokan, akik teljesen elutasítják ezt a lehetőséget. Miért van ez így? Nos, ők úgy gondolják, hogy a szavazás a demokratikus folyamat lényege maga, és az elszavazás az egész folyamatot megváltoztatja. Ők úgy gondolják, hogy e- az elszavazás egészen más, mint az e-ügyintézés, vagy az e-üzletelés. Hogyha az ember például az Amazonon megvásárol egy könyvet, az egy teljesen más dolog, hogyha az elszavazás esetében valamilyen hiba csúszik be a folyamatba, akkor ez az egész szavazás folyamatát hátrányosan érinti, és csorbul a legitimitás. Tehát az elszavazás sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint például egy elektronikus vásárlás. Továbbá van, aki úgy érvel, hogy nincs teljes mértékben biztonságos rendszer, amely szavatolhatná a biztonságát az elszavazásnak. A jelenleg meglévő rendszerek nem teljesen biztonságosak, és amelyek teljesen biztonságosak, azok viszont nem igazán felhasználóbarát rendszerek, erre majd később még kitérek. A tanulmány során több e-szavazási lehetőséget is megvizsgáltunk, több ilyen projektet, több kísérleti szavazást is, konkrét eseteket is megnéztünk, ahol alacsonyabb szinten történt elszavazás, mint ahogyan azt ismertettem a bevezetőmben, és empirikus bizonyítéka nincs annak, hogy ez növelte volna a szavazási részvételt. Tehát ez azt jelzi, hogy az elszavazás nem jelent gyors megoldást az alacsony szavazási vagy választási részvételre. Azok éltek ezzel a lehetőséggel, akik egyébként is szavaztak volna és új szavazókat nem sikerült rábírni arra, hogy szavazzanak, csak azért, mert itt az internetes lehetőség is. Másodszor az elszavazás nem kényelmesebb, mint a hagyományos szavazás. Sokan azt mondják, hogy egyszerűen csak egy kattintásra van szükség, de ha tüzetesebben megvizsgáljuk a dolgot, azt látjuk, hogy az elszavazás nem kényelmesebb, sőt sokkal összetettebb és fáradtságosabb folyamatról van szó, hiszen egy egészen összetett folyamatra van szükség, hogy az ember azonosítsa magát, különböző PIN kódokra van szükség, egyéb kódokra, tehát egyelőre nem kényelmesebb az elszavazás a hagyományos szavazásnál. És, ahogyan már mondtam, a jelenleg rendelkezésre álló rendszerek vagy nem felhasználóbarát rendszerek, vagy nem igazán biztonságosak mik a következmények, mik a konklúziók, mit javasolunk, ajánlunk az Európai Parlamentnek ezen a területen. Mi azt gondoljuk, hogy talán érdemes kivárni, várakozó álláspontra helyezkedni, amíg nincsenek bővebb tapasztalataink, és figyelemmel kell kísérni a technológiai fejleményeket. Jelen pillanatban nem ajánljuk az európai e-szavazási rendszer kialakítását, illetve bevetését az általán említett okokból kifolyólag. Az e-részvétel és az e-nyilvánosság megteremtése kapcsán azt találtuk, hogy nagyon fragmentálódott a közvélemény Európa szerte, és különböző témákra irányul kifejezetten. Ha megnézzük az internet befolyását, ami a nyilvánosságot illeti, akkor azt látjuk, hogy hasonló a helyzet, mint a szavazásnál, hiszen technikailag megvan a lehetőség rá, de az internet egyelőre mégsem hozott létre egy igazi európai közvéleményt, amely felválthatja vagy kiegészítheti a nemzeti közvéleményt. Tehát egyelőre nem felelt meg az elvárásoknak ez a lehetőség. Ugyanez a igaz az e-részvételre is, az elektronikus platform nem motiválja az embereket, csak azok az emberek élnek ezzel a lehetőséggel, akik egyébként is részt vettek volna a folyamatban. Tehát új embereket nem sikerül bevonni a politikai folyamatba, csak olyanokat, akik egyébként is éltek volna a hagyományos lehetőségekkel. Milyen ajánlásokat fogalmaztunk meg az E közvélemény és elrészvétel kapcsán. Úgy gondoljuk, talán a tapasztalatból való tanulás, a múlt tapasztalatainak összefogása a legjobb megközelítés. Az európai polgári kezdeményezés lenne egy ilyen lehetőség. A tanulmányunk során több ízben is belebotlottunk, úgymond az európai polgári kezdeményezésbe, hiszen ez értékes tapasztalatokkal szolgálhat az E részvétel szempontjából a jövőre vonatkozóan. Tehát tapasztal, a múltbeli tapasztalatok tanulságait kell levonni. A legfontosabb az E részvétel esetében véleményünk szerint az, hogy az emberek valóban befolyásolhassák a döntéseket, nem elegendő számukra eszmecsere lehetőségét biztosítani, illetve véleménynyilvánítási lehetőséget biztosítani. A polgárok nagyon gyorsan észlelik azt, hogy csak egy vitára való felhívásról van-e szó, vagy hogy konkrétan részt vehetnek-e a döntéshozatalban, és ez utóbbi nagyon fontos a számukra. Tehát mi azt javasolnánk, hogy a politikai folyamatot nyissuk meg a részvétel előtt, ha valóban ezt szeretnénk. Ez egy alapelveket érintő kérdés. Az alapvető kérdés az, hogy a parlamenti képviselők mennyiben állnak készen arra, hogy bevonják a döntéshozatali folyamatba a polgárokat. Ezek tehát az általános konklúziók, és részletesebb ajánlásokat is megfogalmaztunk, a az alulról felfelé és a felülről lefelé építkező kezdeményezések összefogása például egy ilyen ajánlás, de nem fogok részletekbe bocsátkozni. Az utolsó dián egy általánosabb áttekintést szerettem volna nyújtani az eldemokrácia hosszú távú fejlődéséről, alakulásáról. Három fázist különböztethetünk meg az eldemokrácia fejlődésében. Ez nem csak Európára igaz. Az első szakasz során azt feltételeztük, hogy az internet általán alapjaiban fogja megváltoztatni a politikai folyamatokat, az új kommunikációs lehetőségekhez nagyon nagy elvárások kapcsolódtak, és az alap elgondolás az volt, hogy az internetet hasznosítsuk, használjuk fel arra, hogy a politikát az építő elemeire bontsuk fel. Ez volt az idealisták első elképzelés az eldemokráciával kapcsolatosan. Úgy gondolták, hogy amint meg lesz a technológiánk hozzá, a polgárok aktívabban fognak részt venni a politikai folyamatokban, ez volt az elképzelés. Mint ma már tudjuk, ez nem így történt, és gyakorlatilag nem lehet technológiai eszközökkel egyik napról a másikra megváltoztatni a politikai közvéleményformálás és részvétel problémáját. Ma már egy sokkal szofisztikáltabb rálátásunk van az e-demokráciára és az internetre, sokkal óvatosabbak vagyunk, amikor arról van hogy megítéljük, hogy az internet hogyan befolyásolja a politikát. És a mi tanulmányunk kihangsúlyozza, hogy milyen korlátai vannak az eldemokráciának és az internetnek. Ugyanakkor azonban eh, egy nagyon fontos dolog történt az eldemokráciával foglalkozó elemzők szerint. Az internet megváltoztatta az emberek elvárásait és hozzáállását. Ez azt jelenti, hogy nem csak azt várják el a polgárok, hogy minél átláthatóbb, hozzáférhetőbb és kényelmesebb legyen a politikához való hozzáférés, ahhoz hasonlóan, ahogy az internet például megváltoztatta azt, hogy hogyan vásárolunk, végezzük bankügyleteinket, és így tovább. De ez az elvárás minden esetre továbbra is fennáll. Az emberek azt várják el, hogy a politikai folyamatok nyitottabbak legyenek, jobban hozzáférjenek ezekhez a folyamatokhoz, és legyenek új lehetőségei a részvételnek de ma már tudjuk azt, hogy a technológia nem változtatja meg a politikát, de azt hiszem a politikusok azok, akik döntéshelyzetben vannak, ők dönthetik el azt, hogy mennyiben akarják megnyitni a polgárok előtt a politikai döntéshozatal folyamatát. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Becker doktor önnek ezt a nagyon érdekes beszámolót. Duff kollega kért szót. Igen, szeretnék köszönetet mondani a kutatásukért és a nagyon világos előadásért is. Mint tudja, az önök konklúziója megerősíti azt, amire én jutottam a parlament jelentéstevőjeként a választási reform kapcsán. És nem sürgetjük az elektronikus szavazást. Egyértelműen úgy tűnik számunkra, hogy ez nem növelné a parlamenti választásokon való részvételt. Ez egy olyan vizsgálódási irány, amivel felhagytunk a jelenlegi generáció idejére. Ugyanakkor egyértelmű különbséget tennék a szavazás egyfelől, és egy ECI aláírása másfelől között. Mert ebben az esetben a biztonsági szempont sokkal kevésbé jelent problémát, és a személyazonosság visszakeresése sem igazán fontos szempont, hogyha több mint egy millió ember eh, aláírja. Eh, én az aláírási kérdésre térnék vissza. Az Európai Bizottságnak az a eh, szándéka, hogy ezekhez a konzultációkhoz elektronikus aláírást alkalmaznának, mennyire megnyugtató, és mennyire vezethet ez jogvitákhoz. illetve a Twitter szerepére kérdeznék még a 2014-es valószínűleg a Twitter választás, az első Twitter választás lesz. A, a 2019-es meg valami másnak a jegyében zajlik majd. Mindenképpen jó lenne, hogyha gyakorolnánk a tweetelést, Constance Le Grip nagyon jó már benne, úgyhogy kövessük az ő példáját. Köszönöm szépen. Egy kicsit eh, szkeptikus vagyok a Twitter téma ügyében, de hát végül is eh, miért ne? Nézzük meg, hogy mi lesz a jövő, ami az ICI-t illeti. A jelenlegi helyzet az, hogy a tagállamoknak kell a az ICI jogszabályokkal kapcsolatos rendelkezéseket alkalmazniuk, ami az e, e, aláírást e, e, illeti. Itt ugye a téma központjában van ez az elem ami a, a, a digitális aláírást illeti fontos és szükséges abban az esetben, hogyha választásokra kerül sor, és maguknak a választási folyamatoknak a megrendezése is, megszervezése is formális alapokon kell, hogy lebonyolódjon az ICI egy más terület, máshogy kell foglalkozni vele, azonban ez egy jó dolog, és nem igazán tudom, hogy mik a főbb témák itt az európai kezdeményezések terén. Ja, az elkormányzás témában folynak a, a, a, az eszmecserék, de nem mindenre szükséges az elektronikus aláírás. Tarskovszki kollega, köszönöm ezt a nagyon érdekes kutatást. Két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy amikor elszavazásra kerül sor, ugye mondta, hogy sok esetben az emberek bizalmatlanok az internettel kapcsolatosan. Észtországban megvannak a lehetőségek, és használjuk is ezeket a lehetőségeket. Tehát például az egyes tagállamokat valahogy külön elkülönítik, tehát olyanok, amelyek használják jobban ezt a gyakorlatot, azok is figyelembe veszik, amelyeknek több bizalmuk van. Tehát ho- hogyan tekintik a tagállamokat, hogy vagy ha különbségek vannak köztük, hogyan magyarázzák ezt. Volt egy hatalmas vita Lengyelországban az internet használattal kapcsolatosan, például a közbeszerzés terén, és a szakértők azt mondják, hogy két lehetőség van, hogy sok esetben az emberek például a pályázatokon való részvételt, vagy az adóbevallásokat inkább papíron nyújtják be, nagyobb a bizalom, mint interneten. Aztán sok esetben nincs más lehetőségük, mert minden más lehetőség már nem áll rendelkezésre. Ezek kiestek a rendszerekből, vagy kontraproduktív volt egy csodálatos dolog, például a Portugália és az E közbeszerzés témájában. ez nagyon hozzáférhető volt, az eljárásokat könnyen le lehetett folytatni, és és az elektronikus, tehát az e-közbeszerzés vette át lényegében az írott pályázaton való részvétel. Nem tudom, hogy lehet-e ilyen megoldásokat, hogyha ezeket ragaszkodnak, ezek kontraproduktívok vagy nem. Elnök, azt hiszem, hogy összegyűjtjük a kérdéseket, és a, a végén kérem, hogy válaszoljon a szakértőnk, Bronz kollega. Azt hiszem, hogy az elhangzott válaszok és az előadás is arra utalnak, hogy az elszavazás még akkor is, hogyha megfelelő, nem igazán teszi lehetővé a megfelelő részvételt. Továbbá itt nem csak arról van szó, hogy én úgy gondolom, hogy a bizalom inkább csökken, mint hogy bátorítaná az embereket a, arra, hogy elektronikusan szavazzanak. Tehát vannak kétségek mindenképpen, és olyan kétségek is, amelyeknek esetleg nincs meg az alapja, de ezek is ugyanolyan sok kárt tudnak okozni. Ugye úgy tűnik, hogy most ö, ö, fedezzük fel úgymond a, a spanyol viaszt, amikor már pedig azt már régen felfedezték a különböző politikai pártok a kis, legkisebbektől a legnagyobbakig minden egyiknek megvan a honlapja, ö, jelenleg a közvélemény szintű vitának is ez a legszélesebb körű formája, mármint az internet. Természetesen lehet itt is kezdeményezni, a kezdeményezések többet jelentenek, mint a semmit, de például, hogyha egy vita van, akkor saját honlapokat lehet kialakítani, de azt hiszem, hogy a valódi, igazi ötletek, gondolatok és az eszmecsere nem igazán történhet ilyen szinten. Le Grip képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Becker doktornak köszönetet mondani a tanulmányáért. Egy nagyon érdekes tanulmány, és ami engem illet, engem megnyugtat bizonyos feltételezett véleményekben, ugyanis ami az internetes szavazást, az elszavazást illeti, hát voltak kétségeim, és ez nagyon érdekes elemekkel egészíti ki az én véleményemet az e-demokráciával kapcsolatosan. Különbséget kell tenni a általánosságban az e tehát a szavazás és az e részvétel demokráciában való folyamatokban való részvétel között. Most, ugye most voltak Franciaországban a választások, a ö, nemzetgyűlési választások során azt láttuk, hogy ugye először volt az, hogy elektronikusan szavazhattak például olyan francia polgárok, akik a világ legkülönbözőbb térségeiben külföldön tartózkodtak és onnan szavaztak, sőt, hát vannak új, új képviselők, akik kimondottan a Franciaországon kívüli területek ről származnak, ott szavaztak rájuk, és interneten szavaztak rájuk, tehát ők bekerültek a francia nemzetgyűlésbe. Ugye sok esetben az eredményekkel kapcsolatosan azt kell mondani, hogy hát nem voltak egyértelműek a nem volt egyértelmű a siker, ugyanis nem vettek többen a szavazáson ami a részvételt illeti, tehát az e, elektronikus lehetőségek nem emelték meg a részvételi arányt. Egyes választók ugye úgy gondolták, hogy az elektronikus rendszer nem igazán hiteles, bizalmatlanok voltak, voltak technikai, funkcionális hibák is. Tehát ez az első kísérlet nem igazán hozott fontos eredményeket, sőt, technikai szempontból nagyon nagy hibák is voltak. Éppen ezért ez a tét, az e-demokrácia tétje úgymond a politikai vitában Franciaországban is nagyon is jelen van, csak úgy, mint máshol Európában kísérletek, kísérleti projektek folynak Franciaországban is, a gazdasági minisztérium például azt a rendszert vezette be, hogy az adóbevallásokat interneten is meg lehet tenni. Ugye nagyon sokan egyetértenek a francia polgárok közül ezekkel az új technológiai eszközök kell, és vannak olyan rendszerek, amelyek nagyon jó teljesítményű rendszerek, nagyon nagy a megelégedettség bizonyos eszközök iránt, például az adóbevallások száma egyre inkább növekszik az interneten, azt hiszem, hogy nagyon sokat lehet tenni az e-demokráciában. Az e-szavazás azonban, ugye itt az utóbbi időben igazából hát csődöt mondott. E, osztom a kollégák véleményét, például Andrew Duff véleményét a szociális hálózatokkal kapcsolatosan. Ugye a szociális hálózatok szinte az egyedüli politikai és információs vita fórummá váltak, fórumokká váltak. Nagyon nagy természetesen a kihívás a politikusok számára is, a megválasztott politikusok számára, ugyanis az üzeneteinket új módon fejtjük ki, új módon kommunikálunk, és természetesen a következtetéseket le kell vonni mindebből, az európai, eh, az EU, az e-demokrácia terén, a különböző eszközök szintjén mindenféleképpen adaptálni kell a magatartásunkat ezekhez az eszközökhöz, a választások során, a demokratikus legitimációhoz, a szociális hálózatok, internetes hálózatok nagyon lényeges változtatásokat hoznak létre, és az meg kell érteni a polgáraink üzenetét is. Elnök, köszönöm szépen Lögrip asszonynak mindazt, azt, amit elmondott, most pedig Gualtieri kollega kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm a vendégünknek a nagyon érdekes beszámolót. Osztom a konklúziókat, de úgy gondolom, hogy van valami, ami, amit nem elemzett a tanulmány, már csak azért sem, mert egy új ö, dolog, amely az utóbbi hetekben, utóbbi hónapokban került napvira, napvilágra. Ezek az e-pártok. Hát a, úgy gondolom, hogy én inkább természetesen az olasz helyzetet ismerem jobban, például Grillo pártját, ugye, amely 15-21 százalék között kapott szavazatokat. Aztán ott van a, a párt Németországban egyre több tang, taggal. Mm, most 14, most már 7 és 10 százalék között kapnának szavazatokat, tehát ezeket is elemezni kellene. Úgy tűnik, hogy ebben az esetben a, ez a specifikus technológia a széleskörű platformot jelenthet az outsiderek, a kívülállók számára, és ez egy olyan platform lehet, amelyen meg lehet valósítani a részvételt a főbb pártok szintjén is. Tehát az internet nem igazán változik, változtatja meg a részvétel mm, arány, részvételi arányokat, a mennyiséget, és vannak kívülálló csoportok, amelyek egyre inkább szerepet kapnak, ezek, ezt elemezniük kellene. Ez a platform interaktív, és Olaszországban azt tapasztaljuk, hogy szavazók átmentek. Ugye ott volt a Berlusconi párt, aztán ott, ott a TV párt, aztán most ott van az internet párt és általában a közép és a közép, közép és jobb közép szavazók mennek át más és ilyen internetes pártokhoz. Az internet egyre inkább interaktív, persze, ugye ez, ez is a definíciója szerint, de a centralizáltabbá válik. Az internet egy olyan eszköz, amely növeli a centralizációt, és sokkal jobban, mint a különböző hagyományos formák. Ugye például egy pártvezető, ugye blogot ö, alakít ki az interneten, és akkor rendszeresen tudósít, informál, de tehát egy elég erőteljes centralizációnak vagyunk tanúi, kommunikáció terén, a külvilággal való kommunikáció terén, az, az internetes pártok jelenleg csökkenthetik a minőségét a közvélemény vitájának, a különböző eszmecseréknek. Populista, egyszerűsített, leegyszerűsített üzeneteket küldenek az embereknek de természetesen most még ez egy első szakasz, amelyben vagyunk. Meg kell nézni majd, hogy a minőség szintjén lesz-e változás, vagy pedig esetleg akár fenyegetésé is válhatnak a mi mm, különböző mechanizmusainkat fenyegethetik-e majd a közvéleményt vagy több kulturális, hegemonikus gondolatokkal állnak elő. Tehát ez valami új dolog, és azt hiszem, hogy erre nagyon oda kell figyelni. Nem tudom, hogy ez most egy, egy, egy csak egy bizonyos szakasz, és, és ez hová fog fejlődni, javít-e, vagy esetleg rosszabbít a helyzeten. Ugye azt mondta, hogy a technológia nem változtatja meg a politikát. Én azt hiszem, hogy de igen, megvál, jelenleg ezt megváltoztatja, hatja, és erre nagyon oda kell figyelni elnök, Bronz, nem, bocsánat, Schulz képviselő. Schulz képviselő. It's starting because amit a kollégák felvetettek kérdéseikben két irányban hat a jövőben ezt alaposan meg kell vitatni. További két aspektust szeretnék felvetni. Néhány nappal ezelőtt találkoztunk egy Egyesült Államokbeli delegációval a transatlanti jogalkotói párbeszéd keretében, és a ö, kiber tér biztonsága volt a téma, illetve felvetődött Észtország kérdése ahol a szolgáltatókat egy óriási támadás érte. Hát felvetődik az a kérdés is, hogy mennyire biztos az eldemokrácia, mennyire biztonságos, mennyire bízhatunk meg az információhoz jutásban, illetve a demokratikus döntésekben való részvétel lehetőségében az is, az a kérdés is felvetődik tehát, hogy az e-demokrácia biztonsági aspektusát még nem tudtuk eléggé megbeszélni, megoldani. A részvétel, illetve az információhoz való hozzáférés kapcsán ez is felvetődik. Egy másik aspektus, amit szintén felvetnék, fölülről lefelé haladva szervezett módon vitatkozunk a demokráciáról, de a kollega itt felvetette a horizontális aspektust is, az elektronikus vagy e-pártokat, az emberek egyszer csak szeretnének részt venni, beleszólni a dolgokba, de e militáns emberek vajon részt akarnak-e tényleg venni a döntéshozatalban is, vagy ö, ugye a vitában nyilván részt akarnak venni, de mi a kötődés az e-demokrácia és a hagyományos demokrácia között? Úgy gondolom, hogy az elektronikus szavazás problémája vonatkozásában a szervezési aspektust kell megoldanunk minden, társadalom minden tagja hozzáférhessen. Végül pedig az elektronikus demokrácia jó példa lehet arra, hogy az európai folyamatokról több információt szolgáltassunk, hogy mi, mi zajlik, mi a, hogyan alakul a kapcsolat a három vagy a négy intézmény között az Európai Unióban, illetve milyen a kapcsolatuk a tagállamokkal. Úgy gondolom, hogy eszköz lehet ez, nem több, de eszköz arra, hogy áthidaljuk a szakadékot a falujukban otthon ülő emberek és az európai intézményekhez zajló dolgok között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Időközben Hefner képviselői szót kért. Nein, ich habe gleich zu Beginn mich Már kezdetben jelentkeztem, de felszólalhatok a végén is, nem gond. Először is eh, nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon érdekes eredményeket, a nagyon érdekes előadást értem azt is, hogy csak a legfőbb eredményeket tudta itt bemutatni, minden bizonyal érdemes megnézni az egész tanulmányt annak részletességében is. A legfontosabb számomra az volt, amit ön legfőbb eredményként említett, nevezetesen, hogy az internethez fűződő elvárás, hogy előmozdítja a demokráciát, a részvételt, és hogy eleget tesz a szélesebb nyilvánosság azon elvárásának, hogy meghallják a hangjukat, hogy ez az elvárás nem teljesült. Sőt, azt kell mondanom, hogy azzal együtt, amit az internet technológiailag lehetővé tesz, hogy a világ bármely pontjáról információkat kaphassunk, közvetlenül kommunikálhassunk bárkivel, bárhol, a különböző folyamatokról értesüljünk közvetlenül, hogy ezzel nő nyilvánvalóan az az elvárás, hogy az ember saját maga is szerepet játszhasson és részt vehessen a folyamatokban. Nekünk politikusoknak ezért sürgősen, de nagyon megfontoltan meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol és hogyan tudjuk az ilyen elvárásokat beteljesíteni, eleget tenni nekik, és hol nem. Amit Roberto Gualtieri említett, pontosan ezeknek az elvárásoknak a folyamánya, tehát a különböző kalózpártok létrejötte, és így tovább. Azt láthatjuk, hogy megpróbálnak a politikai döntéshozatali folyamatokba valahogy belenyúlni, és sok helyen nyilvánvalóan csalódnak ezen elvárásokban. Németországban is láthatjuk, hogy teljesen hétköznapi emberek eh, próbálnak részt venni a politikai döntéshozatalban, és sok esetben eh, nem tudnak felnőni a feladathoz. Hogyha viszont fordítva a magunk részéről mi a jövőbe tekintünk, akkor az igazán érdekes kérdés az az, hogy hol, tudjuk, eh, hol tudunk eleget tenni az ilyen elvárásoknak, és hol nem. Az empirikus tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor sok mindent rendelkezésre bocsátunk, sok lehetőséget teremtünk, igen, szavazzunk elektronikusan, de amikor az internetes közösség azt látja, hogy az ő véleménynyilvánításuknak gyakorlatilag nincs következménye, ez csak egy játszadozás vagy játszma, akkor tulajdonképpen sokkal inkább csalódást okozunk, ahelyett, hogy erősítenénk a részvételt. Ezért úgy gondolom, meg kell vizsgálnunk, hogy hol van erre lehetőség, és hol nincs. Éppen ezért nekem a legtöbb kérdésem ahhoz kapcsolódik, amire ön nem tudott részleteiben kiterjedni az előadása során, az elrészvételre. Ugyanis azt hiszem, hogy az elszavazást könnyebb elemezni, könnyebb itt döntésre is jutni. És az internet leírása, mint kommunikációs platform szintén egy egyszerűbb kérdés. Ami a részvételt illeti, Érdekelne, hogy az önök empirikus tanulmányából kifolyólag lehet-e világos kritériumokat megfogalmazni arra, hogy ez mikor működik és mikor nem. Tehát, hogy ilyen eszközök bevezetésével hol lehet valóban jó eredményeket elérni, hol lehet hatékony módon biztosítani a polgárok részvételét, oly módon, hogy ők is ezt úgy éljék meg, hogy ennek értelme van, és jól működött. Illetve olyan kritériumokat is, amelyek meghatározzák, hogy hol nem érdemes, és nem lehet ezt a lehetőséget biztosítani. És egy végső utolsó kérdés, röviden az elszavazással kapcsolatosan. Ön azt mondta, hogy végeredményben nem is kényelmesebb és nem is egyszerűbb az elszavazás, mint az analóg, tehát helyben történő, szavazóhelyiségben történő szavazás. Gyakran beszélek észt barátaimmal, és ők azt mondják nekem, hogy teljesen egyszerű az egész folyamat, kiválóan működik. Lehet, hogy nem a megfelelő emberekkel beszéltem, fiatalok nagyon jól kiismerik magukat az internetben, az internet világában, talán még jobban is, mint a reális világban, de érdekelne, hogy valóban annyira összetett és bonyolult-e az elszavazás, mint ahogyan ön mondta. Mielőtt megadnám a szót a válaszadásra, én is szeretnék feltenni egy kérdést, mondja az elnök. A bizottságnak voltak nehézségei ugyanis voltak olyan uniós polgárok részéről kérelmek, amelyek elektronikusan kerültek beadásra, és igazából tanulmányozni kell ezt az egész folyamatot, és tud valamit mondani arról, hogy mik voltak a nehézségek, itt a biztonsági szempontból voltak nehézségek, amelyről szólt, vagy az adattárolás szempontjából, vagy kívülről próbálták manipulálni ezt az egész folyamatot. Én tudom, hogy a STOA még mindig elemzi ezeket a problémákat, és lesz is egy másik találkozó, amely, amelyen majd a biztonsági rendszerekről is szó lesz. Köszönöm. Okay, thank you very much for all your comments and, uh... Köszönöm szépen az összes hozzászólást, és nagyon nagyra értékelem a hozzászólásokat, főként ami a francia szavazást illeti, a francia választásokat és az, az ahhoz kapcsolódó tapasztalatokat, amelyekről beszámolt. Hiszen természetesen ezt már nem tudtuk bevonni a tanulmányunkba, ez egy nagyon új fejlemény volt. Ugyanez igaz az új úgynevezett e-pártokra, elektronikus pártokra is. Ezek nagyon érdekes fejlemények, úgy gondolom, és ez jól mutatja, hogy milyen dinamikus területről van szó. És jól jelzi, hogy milyen sebességgel fejlődik ez a terület. A legfőbb, leglényegesebb kérdés nem az, hogy én azt mondtam volna, hogy a technológia nem játszik szerepet, de egy nagyon komplex eh, kapcsolatról van szó, ami a technológiát illeti az egyik oldalon, és a fejleményeket a másik oldalon. Az internet előretörésével megvizsgáltuk, hogy mely területeket érinti az internet közvetlenül, a mindennapjaikat, a vásárlásukat, és így tovább. És ebből következően alakult ki az, hogy az emberek azt szeretnék, hogy közvetlenül befolyásolhassák a különböző politikai folyamatokat is. Ebből alakult ki tehát az az elvárás, hogy ők is véleményt formálhassanak és hangot is adhassanak véleményüknek hatékony módon a politikai folyamatokban. Ami az elszavazás kényelmességét, megvalósíthatóságát illeti Esztóniában, Észtországban elnézést. Amikor észtekkel beszéltünk, az derült ki, hogy számukra nagyon kényelmes az elszavazás, mert nekik már megvan a digitális aláírások a személyigazolványukon, és általában van egy beépített kártyaolvasó is, az otthoni számítógépük billentyűzetén. Ez két olyan előfeltétel, amely Európa többi országában azt hiszem nem adott. Ha például beszeretnénk vezetni az elszavazást egy másik tagállamban, akkor először is meg kell oldani az e aláírás tartalmazó személyigazolványok kérdését, és szükség van az a kártyaolvasókra is, az elektronikus kártyaolvasókra, és utána ki kell építeni az egész rendszert, ami a PIN és TAN kódokat illeti. Tehát ez egy hosszas folyamat. Így tehát az összes többi ország számára, Észtországtól eltekintve, ez egy nagyon nehéz, körülményes folyamat lenne. Nekik nagyon kényelmes volt, nagyon tetszett nekik ez a lehetőség, és ott nagyon biztonságos a rendszer is, tehát egy olyan rendszer épült ki, amelyben megbízhatnak, de ez már egy másik kérdés. Továbbá a biztonsági kérdésekre is kitért valaki hozzászólásában. Amikor eh, eszmecserét folytattunk, a formalitásokról a biztonsági kérdése volt az egyik legfőbb szempont, ez került a középpontba, de jelen pillanatban a tagállamok kompetenciájába tartozik ez a kérdés. Nem követtem pontosan nyomon az utóbbi időben ezeket a fejleményeket, de azt hiszem, ami a biztonság kérdését illeti, A legfőbb kérdés, ha jól emlékszem, az volt, hogy hogyan lehet kizárni azokat az embereket ebből a folyamatból, akik nem vehetnek részt, nem jogosultak arra, de azt hiszem, hogy vannak bizonyos mechanizmusokkal, amelyekkel ők kiszűrhetők. Továbbá a STOA az e-demokráciát azt hiszem jelenlegi kutatásai projektjeiben nem követi nyomon, ez egy egyszeri projekt volt, amely 2011. szeptemberében lezárult. többé-kevésbé a mi intézményünk nyomon követi a legújabb fejleményeket, de nincs jelen pillanatban egy olyan projekt folyamatban, amely részletesen vizsgálja ezt a kérdést jelen pillanatban. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm az információkat, és nagyon sok új út, útra mutatott rá, amelyek érdekeket még elemezni kell, és vissza kell térni a politikusoknak is majd erre a témára, és remélem, hogy még találkozunk más ülésen. Köszönjük szépen még egyszer, Becker doktornak jó munkát kívánunk. Még két napirendi pontunk van, ezek pedig a hetes és a nyolcas napirendi pontok. Itt a az alapjogi kártával kapcsolatos kérdésre van szó a Cseh köztársaságban, tehát a hetes pont. DAF kollega a jelentéstevő, az előadó, akkor kérem, hogy adja meg nekünk a legutóbbi információkat a témában. Nos, sok mindent nem tudok hozzátenni ahhoz, amit, ami elhangzott a legutóbbi vitánk során. A módosítók benyújtásának határideje a múlt héten járt le, de még mindig nem láttam módosítót, ezért nem tudom észrevételezni sem őket, ami jó magamat illeti, én tartózkodtam módosító benyújtásától a jelentéshez, illetve a véleményem és értékítéletem ugyanaz, következetesen kitartok a korábbi álláspontom mellett. Köszönöm szépen. Igen, a módosítókat már beterjesztették, június 14-éig, 32 módosítót, nem tudom, itt Gurmai, Hefner, Fox, Tucnik, és így tovább, tehát sokan terjesztettek be módosítókat. Nem tudom, hogy a kollégák, akik közülük itt vannak, mondanának-e valamit? DAF képviselő. Igen, elnök úr de semmilyen változatban nem osztották ki őket. Hát a szerzőik akkor elmondhatják, hogy miről szólnak, de nem osztották ki őket. Accusare. Igen, én senkit nem akartam meg ö, vá, vádolni, a jelentéstevőt sem, semmiféle késéssel nem akarom őt vádolni. Gualtieri képviselő kért szót. Nem. De a, akkor még a titkárság már felírta a kérem, felszólási kérelmeket, tehát először Söflin képviselő. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a dosszéval kapcsolatosan semmiféle új nincs, egy második verszió val kapcsolatosan ugyanezt a dilemmát látom. Itt nem opt-outról van szó, úgy politikailag úgy tűnik, mintha ez egy opt-out lenne, de jogi szempontból nem, és éppen ezért nagyon nehéz összeegyeztetni ezt a kettőt. Tehát a, a politikai attitűd is megosztott, lehet, hogy tévedek, de azt hiszem az a, tehát az a vélemény, hogy, hogy ez a, ez a két dolog nem összeegyeztethető. Andrew majd megnézi, hogy mi a helyzet, nem tudjuk, hogy a ratifikálásra sor kerül-e, hogyha a protokollt mellékelik, akkor az opt-out nem lehetséges, vagy mi lesz a helyzet, hát ezt majd meg kell nézni, de a helyzet elég lehetetlen. Az én álláspontommal kapcsolatosan, és azt hiszem, hogy ez a frakció álláspontja is ez, hogy a cseheknek ezt alkalmazniuk kell, még akkor is, hogyha az Európai Unió ugye egy nagyon fontos partner, érintett fél, én azt hiszem, hogy nyomást kell gyakorolni ezen a területen, hogy legyen meg a vélemény. Elnök, következő képviselő, aztán Hefner képviselő, Gualtieri, és így tovább. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy csehül beszélhetek-e. Igen, van passzív tolmácsolás, köszönöm. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy megadják a szót. Nagyon röviden szólnék csak hozzá. Köszönetet szeretnék mondani DAF kollégának kiváló munkát végzett. A második jelentés összetettebb, és figyelembe veszi az első jelentés óta bekövetkezett tényeket az áprilisi találkozónkon azt kértük, hogy halasszuk el a döntést, hiszen meg kellett várni a cseh parlament bizalmatlansági szavazásának az eredményét a kormány vonatkozásában. De a kormány megkapta a bizalmat, úgyhogy nem változott a 30-as jegyzőkönyvvel kapcsolatos álláspont a cseh polgárokat éppen úgy meg kell védeni, mint a többi európai polgárt, ezért megoldást kell találnunk erre a kérdésre. A cseh szenátus valószínűleg azonban a ratifikáció során nem fogja ezt támogatni. Hefel képviselő. Ja, ich glaube, ich kann es auch. Nos, azt hiszem én is rövidre foghatom mondandómat. Többször is, és hosszasan vitáztunk erről a témáról. A jelenleg előttünk álló DAF jelentés tervezetet egy megint csak jobb verziónak tartom a korábbinál, tehát javult a szöveg, de természetesen söpflinór. Ez nem egy alapjában más álláspont a korábbiakhoz képest. Támogatjuk a jelentéstevő álláspontját, még egyszer ki szeretném emelni azonban, hogy nagy felelősségünk van abban, hogy az európai jog egységességét megvédjük, főként amikor az alapjogokról, a fő alapelvekről van szó, mint a jog előtti egyenlőség. És egy ilyen bonyolult, zűrzavaros helyzetben semmiképpen sem szabad hozzájárulnunk ennek megkérdőjelezéséhez, a magunk részéről a jog egységességének jelentőségét kell hangsúlyoznunk és fenntartanunk. Amit módosítóként benyújtottunk, az arra az esetre vonatkozik, hogy a tanács szeretne tovább lépni, túlmenni ezen, és úgy szeretné és ezt a jegyzőkönyvet ratifikálni. Mi úgy gondoljuk, hogy először is az illetékes cseh hatóságokat kell meghallgatni, egyébként általánosságban véve teljesen egyetértünk a jelentéstevővel. Honorable Valtieri. Valtieri képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is úgy gondolom, hogy, hogy ez az eszmecsere, amelyel sor került a két a cseh parlament két házával nagyon megfelelő jó eszmecseré volt, és kicseréltük a vélemény különbségeinket is. Persze ez nehezíti a helyzetet a ratifikálás szintjén is, ugye mert az a kérés, hogy ezt a jegyzőkönyvet vegyük be mellékletként. Ami az érdemi álláspontot illeti, válaszolva a kérdésekre, ugye, hogy a cseheknek kell dönteniük e témát illetően, a ez az alapjog persze létezik, de itt két másik észrevételt kell tenni. Az egyik az, hogy vissza kell utalni a múltbeli általánosabb eszmecserékre, vitákra, hogyan is mondjam. Itt arról van szó, hogy a cseh polgárok, ugye az Európai Unió polgárai is tehát élvezik az uniós polgárok jogait is. Tehát az, az Európai Unió alapjogi kártájának kártájában foglalt jogok nincsenek összefüggésben a 402-es cikkel. Tehát az európai polgárság fe, felette van a, az adott tagállami polgárságnak ilyen értelemben. Tehát ezek a, a jogok meghaladják a nemzeti jogokat. A cseh parlament ratifikálta feltétel nélkül a Lisszaboni szerződést, Ugye ezt azért ne felejtsük el, a, nem volt feltétel akkor se a cseh parlament, se a cseh nép részéről. Tehát itt nem a, akkor a legitimitást senki sem vitatta. Sőt, a, Ugye lesznek jövőre februárban elnöki választások is Csehországban. Én azt szeretném, hogy a mi szakbizottságunk a szöveget megkaphassa, és a szöveg értelmében a módosítókat is megvitassuk, mert ugye Nincsenek itt a módosítók, úgyhogy jó lenne, hogyha megvitathatnánk majd a módosítók szövegét a szakbizottságunk következő ülésén legalábbis bronz képviselő következik. Köszönöm szépen. Nem szeretnék beavatkozni a cseppolgárok belső vitájába a 30-as jegyzőkönyvet vajon csatolni kell-e, vagy ne, hát ez az ő ügyük. Korábban ugye erről folytattunk már mi egy vitát, a Lengyelország és az Egyesült Királyság jegyzőkönyveivel kapcsolatban. De úgy gondolom, hogy ezek a viták, mármint egyik vita sem járt igazából eredménnyel, nem tudtuk el dönteni, hogy a jegyzőkönyv mit is jelent. Azt eldöntöttük, hogy mit nem jelent. Nem opt-outot jelent. Azt hiszem, hogy az opt-out kifejezést sem határoztuk még meg. Azt hiszem, hogy először a, a közös valutával kapcsolatban a Maastrichti szerződésben jelent ez meg, de nincs jogi meghatározása annak, hogy a, mi is az opt-out, illetve ha van, akkor az nem igazán segít segít bennünket menedékjogi kérdésekben, a Andrew Duff által említett kérdésekben elhangzott, hogy a nem az alapjogi kárta alkalmazásának kizárásáról van szó, hanem az Egyesült Királyságra való alkalmazásának pontosításáról. Tehát valószínűleg nem opt-outról van szó, halljunk, de nincsen jogi meghatározása ennek. a, az is elhangzott, hogy ez a jegyzőkönyv azt pontosítja, azt mondja ki, hogy Lengyelország és az Egyesült Királyság kárára hatásköröket nem lehet átruházni a Cambridge-i Egyetemről a Firencei konferencián a professzorasszony előadást tartott, és három jelentést sorolt fel, lehetséges jelentést. Tony Blair 2007. június 21-én azt mondta a parlamentnek, hogy az Egyesült Királyságnak optáutja van most ez persze nem igaz, csak lehet, hogy ö, azt gondolta, hogy az van, meg az is lehet, hogy nem azt gondolta, csak azt akarta, hogy mások gondolják azt. Ö, feltételezhetően a kormányközi konferencia, ugye itt nem európai tanácsról volt szó, hanem kormányközi konferencia állapodott meg abban, hogy az Egyesült Királyság és Lengyelország esetében jegyzőkönyvet csatoljanak a szerződéshez, de jelentéséről ennek nem volt szó. Hogyha lett volna, akkor nagyon nagy csalódást okoztak volna azzal, hogy egy értelmetlen dokumentumot csatolnak végül hozzá. Az Európai Unió intézményeinek meg kellene találnia azt a jogi eszközt, ami eléri azt a célt, amit a kormányközi konferencia részvevői el akartak érni. És ezután az Egyesült Királyság, Lengyelország és Csehország majd eldönti, hogy elfogadják-e ezt a dokumentumot. Köszönöm. Hefner. Hefner képviselő, kérem, hogy rövid legyen. Ja, ich mach das ganz kurz. Egészen rövid leszek, de először is szeretném elmondani, hogy nagy megelégedésemre szolgál, hogy itt az AFKO-ban nagyjából egyetértünk, és még Bronz kolléga is egy úgynevezett opt-out észszerűségét nem tudja felismerni, és megkérdőjelezi azt, hogy ön most egy új eszközt javasol, ez egy érdekes dolog, de hát most nem ez van az asztalunkon, ezzel a furcsa jegyzőkönyvvel kell kezdenünk valamit, egy dolgot még szerettem volna világosá tenni, hiszen előzőleg lehet, hogy túl rövid voltam, és nem voltam elég világos. Én a következőre gondoltam. Azt mondtam, hogy ha a tanács mégiscsak ratifikálja a jegyzőkönyvet, akkor nekünk elősz, azt kell javasolnunk a tagállamoknak, hogy ne ratifikáljanak, amíg a cseh parlament nem ratifikál. Én úgy gondolom, hogy az elfogadhatatlan, hogy a cseh parlament két kamaráján egyszerűen csak átlépjünk, végül is ott kell megszületnie a döntésnek így vagy úgy. Daf képviselő, akkor lezárna a vitát és elmondaná a véleményét, hogy hogyan is fog majd a szavazás folytatódni. Minden, mindenek előtt Bronsz úrnak válaszolnám. Én voltam a parlament három képviselőjének egyike a Lisszaboni tárgyalásokon, és a akkor a kormányközi konferencián volt alkalmam elmondani a véleményemet a lengyel és az e, Egyesült Királyságbeli e, jegyzőkönyvről a kártával kapcsolatosan. Én elmondtam ezt, aztán úgy történtek ahogy, dolgok, ahogyan tudjuk, hogy történtek Ekkor tűnt fel Klaus elnök, és a parlament küldöttei nem voltak ott a kormányközi konferencián, ahol a Lisszaboni szerződést, vagy amikor a Lisszaboni szerződést aláírták Brock urat, és engem akkor nem, akkor felmentettek tisztségünkből, de talán ragaszkodnunk kellett volna ahhoz, hogy hívjanak vissza a kormányközi konferenciára 2009 őszén. Ha ott lettünk volna, akkor eh, ragaszkodhattunk volna eh, ahhoz a pontosításhoz, amit most Bronszúr kér. Gerald olyan módosítót javasol, ami a cseh parlament tér felére juttatná egyértelműen vissza a labdát. Vagyis, hogy senki ne tegyen semmit addig, amíg a cseh parlament nem hozza meg a döntését. Vonzó lehetőség ez, de el kell, hogy mondjam, hogy a cseh parlament kért döntést az Európai Parlamenttől, mielőtt a cseh parlament kifejezése juttatná a saját véleményét. Úgyhogy nem egészen világos, hogy mit kellene tennünk egy prágai tweet esetleg jól jönne nekem. De úgy gondolom, hogy júliusban szavaznunk kellene, azt megelőzően érdemi vitát kellene folytatnunk a módosítókról, és ezek között lesz olyan javaslat, hogy halasszuk el a szavazást. Készüljünk tehát fel arra, hogy júliusban szavazunk, de tartsuk észben, hogy a vita részben arról is fog szólni, hogy tovább halasszuk az ügyet. Allora, la proposta... Nos, a eladó jelen javaslata az, hogy továbbra is július 12-én legyen a szavazás, vagy nem? Tehát, vagy akkor döntünk majd? Tehát erről döntött a jelentéstevő. Úgy tudom, hogy akkor a bizottság ezzel egyetért, és Galtieri képviselő Tehát előítélet nélkül. Most nem kaptam meg a módosítókat. Ezeket szeretném tanulmányozni, ugye mert azután esetleg kompromisszumos módosítókat is elképzelhetünk, tehát azért ezt szeretném tudni, úgyhogy én most nem tudok véleményt mondani, amíg nem látom a módosítókat mert lehet, hogy lesznek kompromisszumos módosítók, ahogy mondom, és azt hiszem, hogy észszerű lenne időt adni. Az is elképzelhető, hogy megvitatjuk a témát, és azonnal utána szavazunk. Vagy pedig csak vitát indítunk, és aztán megnézzük, hogy mikor szavazunk. Elnök, ugye, július 12 cikkét úgy határozzuk meg, hogy akkor lehet, hogy szavazunk, hogyha arra lehetőség nyílik. Ha nem, akkor, akkor nem. Tehát előbb mindenképpen a módosítókról kell a vitát lebonyolítani, tehát akkor így ebben maradunk. Itt lesz most a, az adott vizsgálóbizottság tárgyaló feleinek egy ülése, úgyhogy kérem a tolmácsokat, hogy maradjanak itt a teremben. Köszönöm.